a Költségvetési Szakbizottság és az ellenőrzési Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság közötti illetékességi köröket. Ki szeretne hozzászólni? Desz úr. Ja, guten Morgen und vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a jelentéssel kapcsolatos munkában részt vett, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, köszönöm Paolo De Castronak, az adminisztratív munkatársaknak, a frakción belüli és az elnökségen belüli munkatársaknak egyaránt. Rövid idő alatt sikerült jelentős munkát elvégeznünk. A Költségvetési Szakbizottságnak mindig vannak aggályai azzal kapcsolatosan, hogy az Agri időben szavaz-e. Hát elmondhatom, hogy mi időben szavazunk, a Költségvetési Szakbizottság pedig elhalasztotta a szavazást. Mi mezőgazdasággal foglalkozók, tehát mindig nagyon célzottan dolgozunk, és még egyszer köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában. A szavazólista szavazólistán 104-esnél plusszal szavazunk, mondom a frakciómnak, a második oldalon van ez, tehát a 104-esnél Flanagan kolléga javaslatánál plusszal szavazunk, azaz igennel. Köszönöm és remélem, hogy sikerül jól szavaznunk. E, Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a felszólalást, e, és a köszönet nyilvánításokat is. Egyelőre nem tudok gratulálni még, majd csak e, a szavazás végén tehetjük ezt meg. Úgy látom, hogy mindenkinél itt van már a szavazólista, tehát megkezdhetjük a szavazást. Egyes, De Castro mellette. Köszönöm, elfogadva. 2-es módosítás 99-es járúrtól mellette. Köszönöm, elfogadva. 100-as mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 101 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 102 mellette, ellene. Elutasítva. 103 mellette, ellene elutasítva. Most következik a 104-es módosítás, amelyről Dessúr is beszélt mellette. Köszönöm, elfogadva. 105-ös mellette. Ellene. Ezt leellenőrizzük úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le a 105-öst még egyszer. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Okay. Oh. Przyjęta. <laughs> Przesuńcie się panowie. Elnézést kérek. Ez elég egyértelmű volt. Okay. Poprawka 105. O, sorry. Poprawka 105. Akkor jön a 105-ös, még egyszer, mellette, elfogadva, ezzel most a kettes módosítás okafogyottá vált, és most jön a 106-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 107 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 108-asról nem szavazunk, mert ezt nem lehet, ezt nem fogadhattuk be. Erről egyébként már tájékoztatta a titkárság Flanagan úr. 109 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 111 mellette, elfogadva. 3-as mellette, elfogadva. 113 mellette elfogadva, 4-es mellette elfogadva. Ötös, mellette, elfogadva. 114 mellette, ellene, elutasítva. Hatos mellette, elfogadva. 115 mellette, ellene, elutasítva. Hetes mellette, elfogadva. 117-118 együtt, ezek azonosak, mellette elfogadva mind a kettő, Nyolcas. Ezt leellenőrizzük. A 117-es és 118-ast leellenőrizzük még egyszer. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas módosítás, De Castro úrtól mellette, elfogadva. 124 mellette, elfogadva. 123 mellette, ellene, elutasítva. 125 mellette, ellene, elutasítva. 126 erről majd később fogunk szavazni. 127-es jön most, mellette, ellene, elutasítva. 131, 131, Caputo Sanyi, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 128, mellette, ellene, tartózkodók. 130-as mellette ellene elutasítva. Mellette ellene tartózkodók elutasítva 132, mellette elfogadva 133, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 135 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 136 mellette, ellene, leellenőrizzük. Sprawdzamy 136. Otwieram głosowanie. 136-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik a 9-es és a 134-es, amelyek azonosak mellette. Elfogadva. 137 és a mellette lévő azonos mellette ellene tartózkodók elutasítva. 147 és 145 mellette elfogadva. És most következik a 138-as mellette elfogadva. Itt úgy látom, hogy van egy blokk a folytatásként a 139-estől mellette elfogadva. 140 mellette elfogadva. 140 egy pillanat, mondja az elnök. 141-es, illetve 212-es mellette ellene tartózkodók. Ezt leellenőrizzük elektronikusan. Én is egy kicsit hezitáltam, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást a 212-essel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Przyjęty przechodzimy do kompromisu 2. Elfogadva, kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a kettes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Jön a négyes. Megnyitom a szavazást a négyessel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös. Megnyitom a szavazást. Az ötösről. Ötös kompromisszum. Lezárom a szavazást. elfogadva. 213-as következik, De Castro úrtól mellette, elfogadva. Kérik, hogy ellenőrizzük le. Check. Rendben. Akkor következik a 213-asról a név szerinti szavazás. De ezt elfogadtuk. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 214-es. Nem. Javítja magát az elnök. 215-ös és 216-os együtt, mellette, ellene, elutasítva. 217 és 218 mellette ellene elutasítva. 219 mellette elfogadva, 220 mellette ellene leellenőrizzük a 220-ast. Lezárom a szavazást. elutasítva. 221-es mellette ellene elutasítva. 24-es mellette ellene elfogadva. Le akarjátok ellenőrizni? Rendben. 24-est leellenőrizzük. Ez is átment, de azért ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Hát nem megmondtam. Valóban elfogadtuk, mondja az elnök, de én leellenőrzök mindent, amit kérnek tőlem. 223-as Szenra mellette ellene, elutasítva, 224 mellette, ellene, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 224-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 225. Rendben. 228-as következik, és a 230-as mellette ellene elutasítva. 229 mellette ellene elutasítva. 231 mellette ellene elutasítva. leellenőrizzük a 231-est, megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, lezárom, elutasítva. Kevéssel, de elutasítva. 232-233 mellette ellene elutasítva, 25-ös mellette elfogadva, 234 mellette elfogadva, 236 mellette elfogadva, 239-es következik járúrtól mellette elfogadva, 31-es mellette, elfogadva. harminc nyolc mellette. Elfogadva. harminc hét mellette. Ellene. Elutasítva. Öt. Kányéte módosítás következik mellette, elfogadva. 32-es mellette, elfogadva. 33-as és a azonosak mellette, elfogadva, mindegyik. 251 mellette, ellene, elutasítva, 254 mellette, elfogadva, 34, erről nem szavazunk, rendben, 253 mellette, elfogadva, 256 mellette, ellene, elutasítva, 258, 259 mellette ellene elutasítva, 260 mellette leellenőrizzük, a 258-ast és 259-est, tehát most visszamentünk egy kicsit a listán, és leellenőrizzük ezt a kettőt elektronikusan, 258-259. Lezárom a szavazást. elutasítva, 260 mellette, elfogadva, 281, 200, nem, 381, 261 azonosak, elfogadva, 262 mellette, ellene elutasítva, 235, nem? Vagy az azután következő? Nem, a 35-ös. 35-ös mellette, ellene, elfogadva. 264 oka fogyott. 265-ös szintén 36-os jön. Mellette, elfogadva. 266 mellette, elfogadva. 260, illetve hogy leellenőrizzük a 266-ost, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 267 mellette, ellene, elutasítva. Leellenőrizzük. Elutasítva, és azonos az előzővel. De mégiscsak leellenőriztük a 266-ost. 406 mellette. Ellene. Elutasítva. Ellenőrizzük le a 406-ost. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk. Most jön a 405-ös. 405 mellette elfogadva. 407 mellette elfogadva. 274 nem, 278 javítja magát az elnök. 278-as mellette. Köszönöm. Elfogadva. kettőszáz hetven hetes javítja magát ismét az elnök, mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük le a 277-est. Megnyitom a szavazást. Desszúr. Elnök úr, a kollégáim arra hívták fel a figyelmemet, hogy a 267-esről szóló szavazás nem volt világos. Ezt elektronikusan még ellenőrizhetnénk? Nem volt teljesen világos a tolmácsoknak sem.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 Én megnyitom a szavazást, ha kérik. Od, wracamy do głosowania nad poprawką 267. Two, six, seven. Akkor a 267-es következik. 267. 267. 267.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 Következik De Castro 38-as módosítása, mellette elfogadva. ...270-es következik, 270, mellette, ellene, elutasítva. Hetes kompromisszum. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 293-as mellette. 293 mellette, ellene, okafogyott. Ezt elutasítottuk, úgyhogy nem fogjuk el ellenőrizni. 294. Mellette. Ellene. Elutasítva. Leellenőrizzük a 294-est Neuchl képviselőtől. Mellette. Lezárom a szavazást. elutasítva. 295 hajszling mellette, ellene, elutasítva. 296 mellette, ellene, elutasítva. 297 mellette, elfogadva. leellenőrizzük a 297-est a kolléga kérésére. Megnyitom a szavazást a 297-esről, lezárom, elfogadva, egy szavazat különbséggel, 298 mellette. Ellene Úgy tűnik elfogadtuk, ugyanezzel a többséggel, de azért ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. 298, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 299 mellette. Ellene. Elutasítva. 300 mellette. Elfogadva. 303. 303. Mellette. Ellene. Elutasítva. 303-ast leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 304 mellette elfogadva, 305-306 mellette, ellene, elutasítva. 307 mellette, ellene, elfogadva, illetve először ezt le fogjuk ellenőrizni. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 308 mellette ellene elutasítva, 42 mellette elfogadva. 311 mellette ellene elutasítva, 43 és 310-es együtt, mellette ellene elfogadva, 44-es és 312-es együtt, mellette elfogadva, 313 mellette, ellene, elutasítva. 45-ös mellette. Elfogadva, 46, elfogadva. 314 mellette, elfogadva. 316 mellette, ellene, úgy tűnik elutasítva, de leellenőrizzük a 316-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 47. Mellette. Elfogadva. 404. Mellette. Ellene. Elfogadva. 48 mellette. Elfogadva. 317 mellette. Ellene. Leellenőrizzük a 317-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 318 mellette, ellene, elutasítva. 319 mellette, ellene, elutasítva. Leellenőrizzük a 319-est mellette, illetve hogy megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 49 mellette, elfogadva. 50 mellette, elfogadva. 320 mellette, elfogadva. 321 mellette, elfogadva. 322 mellette, elfogadva. 323 mellette, elfogadva. 324-es mellette, ellene, elutasítva. 51 mellette, elfogadva. Háromszázhuszonhat mellette, ellene, elutasítva. 52 mellette, elfogadva. 53 mellette, elfogadva. 346 mellette, elfogadva. 300. Leellenőrizzük a 346-ost. 346, megnyitom a szavazást. Ahogyan kérik a képviselők. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, hogy ezt a javaslatot megtették, mert más lett az eredmény, mint amire számítottam. 327 jár mellette, ellene, ellenőrizzük a 327-est. Desszúr nem tette fel a kezét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 54-es mellette elfogadva. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva ez is. Következik a 391-es. Egy oldallal arrébb, sőt majdnem kettő. 391 Dessúrtól. Köszönöm, elfogadva. 394 Heránc képviselő és más kollégák részéről mellette, mellette elfogadva. ...390-esről beszélnek itt a teremben. A 391-est elfogadtuk, vagyis a 394-es következik automatikusan. 394-est elfogadtuk, úgyhogy jön a 399-es. 399 elfogadva, 403-as, ezt visszavonták, 55-ös mellette elfogadva, 56 mellette elfogadva, 57 mellette elfogadva. Neuchl úr rázza a fejét, valami nem nincs rendben? Fel szeretne szólalni, vagy minden rendben? Nem értem, hogy a 390, a 389. Igen. Tehát ugye 390 és 389-esről van szó. 390-389. Itt nem szerepel az, hogy ezek okafogyottak lennének. Akkor miért nem szavazunk erről? Két módosító javaslat én nyújtottam be, nem okafogyottak, miért nem szavazunk? Pani Nincs rendben, szavazólista. Tak, pani poseł, według opinii... Kedves Najhül úr, asszony, a titkárság azt mondja, hogy a 391-es elfogadása után egyenesen a 394-es következik, vagyis az önmódosításai is okafogyottá váltak. Így ö, értékelte a titkárság. Köszönöm. Következik. A 402-es Mellette. Köszönöm, elfogadva. Tízes kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kedves kollégák! Következik a 468-as, de a 428-asról is fogunk szavazni. Tehát 428-as következik mellette. De kérem, ellenőrizzük akkor le a 428-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Most következik a 435-ös, mellette, elfogadva, 436, ha elfogadtuk, akkor következik a 468-as. Akkor most a 468-asról szavazunk. 468 mellette, De Castro, Dorfman, Lavia mellette. Ez elfogadva, vagyis a 468-as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 Amennyiben elfogadtuk, a 268-as következik. 468-as mellette De Castro Dorfman Lavia mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük. A 468-as leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítva. Következik a 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Egy pillanat, mondja az elnök. Ennek a szavazásnak amúgy nincsen hatása. Caputo és Neuchle képviselők beszélgetnek egymással. Zárjuk ezt a beszélgetést le, és a 11-esről szavazzunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 453-as mellette ellene elutasítva. 14-es kompromissz, kompromisszum Megnyitom a szavazást a 14-es kompromisszumról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhármas. 13-as után, illetve 14-es után jön a 13-as. 13-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadva. Most jönnek a módosítások. A 458-assal kezdjük. 458-as. Mellette, köszönöm, elfogadva. 74-es, mellette, köszönöm, elfogadva. 493-as, nem, javítja magát az elnök, vagy mégis mondja. 493-as. Köszönöm, elfogadva. 465 mellette, elfogadva. 465-ös. Leellenőrizzük? Leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 462-es. Mellette. Köszönöm. Elfogadva. Hetvennégyes. 474-es elutasítva. 85-ös módosítás mellette elfogadva. 15-ös kompromisszum következik. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 88-as Először az 501-esről fogunk szavazni. Elnézést kérek, mondja az elnök. 501-es mellette, ellene. Elfogadva. 88. De Castro képviselőtől mellette. Elfogadva. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. 12-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Tizenhatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. A tizenhatos kompromisszumról. Lezárom. elfogadva. 93-as mellette, 93-as mellette, elfogadva. 94 mellette. Azt kérik, hogy ellenőrizzük le a 93-ast. Nem tudom, hogy miért, de ezt kérték, leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elnézést kérek. Elfogadva. Igaza volt. Hol is vagyunk? kérdezi az elnök. A 94-esnél. 94. Mellette elfogadva. 503. Mellette elfogadva. 95. Heisling képviselőtől mellette ellene elutasítva. 96-os mellette. Kaputó úr, öné ez a módosítás, mellette ellene elutasítva. 97 mellette. Elfogadva. 98 mellette elfogadva. Kedves kollégák, most következik a módosított formájú vélemény elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Głosujemy. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Poseł De Castro fotografuje wynik. Gratulujemy. Gratulálunk. Gratulálunk a jelentéstevőknek, De Castro úr le is fényképezte az eredményt, Des úr beszélt az elején, úgyhogy most De Castro képviselő fog beszélni. Köszönöm szépen. Én is csak szerettem volna megköszönni a kollégáknak a munkáját, mert nagy munka volt ez, és ez a végső eredmény azt bizonyítja, hogy a mi szakbizottságunk végül is eléggé egységesen lépett fel. Szerintem egy fontos javaslatról van szó, ezt sokszor hangsúlyoztuk, és talán ez az egyetlen olyan jogalkotási javaslat, amely valós joganyagot takar, úgyhogy remélem, hogy most a trialógusokban sikerrel tudunk majd belemenni, és reméljük, hogy ennek a véleménynek a nagy része, tehát a tartalma a jövőbeli kapban meg fog majd mutatkozni. Köszönöm szépen még egyszer az elnöknek és a kollégáknak is. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek és a képviselőknek is a munkáját. Persze, hát még itt korán sem zárult le ez a szakasz, mert még csak most kezdődnek az egyeztetések. Mi azt kértük, hogy három vagy öt oldalban foglaljuk össze ezt az anyagot, mert az omnibus témával kapcsolatban már most ki kell alakítsuk a véleményünket, esetleg néhány oldalban össze tudnák-e foglalni ezt az anyagot, hogy aztán majd ezt ismertetni lehessen a szavazókkal is, és a bizottság felé akkor majd egységesen tudunk fellépni. Még egyszer köszönöm szépen De Castro úrnak, és gondolom Desz úr is egyetért az elhangzottakkal, és nagyon szépen köszönöm, hogyha ezt az összefoglalót megírják. Sőt, azt gondolom, hogy ebből rendszert kellene csinálnunk, Vagyis jó lenne, hogyha a jelentéstevők néhány oldalban az elfogadott jelentéseket összetudnák foglalni, hogy aztán ezeket az anyagokat a különböző találkozóinkon fel tudjuk használni képviselőként. Most a 9-es napirendi pont következik, ami egy újabb szavazás. Caputo úr jelentéséről szól ez az üvegházhatású gázok csökkentésével kapcsolatos éves jelentés. Caputo úré a szó. Köszönöm szépen! Én is szeretném megköszönni az összes árnyékjelentéstevőnek a munkáját. Ez egy elég komplex téma, eléggé technikai jellegű egyébként, és nagyon különbözőek az álláspontok mind a frakciókon belül, mind a különböző frakciók között, úgyhogy reméljük, hogy majd a szavazás végén egy olyan eredményt tudunk felmutatni, amely a szektor érdekeinek védelmét szolgálja. Köszönöm szépen! valóban nagyon messze álltak egymástól a frakciók álláspontjai, de még a frakciókon belül is voltak ellentétek. Ez egy nagyon komplex, bonyolult téma. Talán túlságosan is az ágazat ellenébe megy ez az anyag. Következik a 64-es módosítás mellette. Elfogadva. 65 mellette a 64-est elfogadtuk, de jó, akkor ellenőrizzük le. Albert, miért kell nekem itt plusszal szavaznom? Azt hiszem, hogy ez hibás, ez a szavazólista. Lezárom a szavazást. Myślę, że otrzymam podziękowanie od pana posła Caputo. Talán majd Caputo úr meg fogja köszönni nekem a végén ezt. Sajnálom. Mellette szavaztam, de ez történt, nem tudok most már visszalépni. 65-ös következik, mellette, ellene, elutasítva. 66 mellette, ellene, elutasítva. 67 mellette, ellene, elutasítva. 68-as mellette, ellene, elutasítva. 71-es mellette, ellene, elutasítva. Ha 72 mellette, elutasítva. 73 mellette, elfogadva. 75 mellette, ellene, elutasítva. 76 mellette, ellene, elutasítva. 77 mellette, elfogadva. 78 nem, előtte leellenőrizzük a 77-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 78 mellette, ellene, elutasítva. 79 mellette, ellene, elutasítva. 80-as és 81-es mellette, elutasítva, mind a kettő. 85 mellette, ellene, elfogadva. 86 mellette, elfogadva. 87 és 88 mellette, ellene, elutasítva. 89 mellette, ellene, leellenőrizzük a 89-est. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosítás a jelentéstevőtől. Mellette elfogadva a 90-es, mellette Következik a 91-es. Tehát 91-es, és ennek is a második része mellette, ellene, elutasítva. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 98-as Köztinger képviselőtől mellette ellene elutasítva. 99. Leellenőrizzük a 98-ast először. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 99 mellette, ellene, elutasítva, százas. Nagy képviselő. Az ötös tudnánk ellenőrizni? Ott egy kicsit félreértettünk valamit. Ötös módosító javaslat nem volt világos. Hol is? Oké. Okay. E, otwieram na prośbę pani poseł Neutscher. Sprawdzamy poprawkę. Rendben. Akkor nagy képviselő kérését teljesítjük, az ötöst újra szavazzuk elektronikusan. Lezárom a szavazást. elfogadva, és valóban. Most következik a 91-es második része, de korrektül szavaztunk, illetve korrektül értékeltük a szavazást eddig is. Most a százas következik. A százas. Ellene. Elfogadva leellenőrizzük a százast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 101 mellette, ellene 101-est is elutasítottuk. Megnyitom a szavazást a 101-ről. Elutasítva. 102 mellette, ellene, elutasítva. 103 mellette, ellene, elutasítva. 104-es, 104-es mellette, ellene, elutasítva. 7-es és 105-ös mellette, elfogadva. 106 mellette, elutasítva. 107 mellette, ellene, elutasítva. 8-as, leellenőrizzük a 107-est, es mellette, ellene, mindenki adja le a szavazatát. Most következik a 8-as és a 108-as. azonosak, elfogadva. 109 mellette, ellene, elutasítva. 110. 110-es. tízes, mellette, ellene, elfogadva. 109, mellette, elfogadva, tízes, mellette, elfogadva, tizenegy, mellette, elfogadva, hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 117 következik. Köszönöm, elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodók. Tizenkettes következik a jelentéstevőtől mellette. Köszönöm, elfogadva. 122. 122 desz jár elfogadva, 13-as, Karti, mellette, ellene, elfogadva, a 13-as elfogadva, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 14-es módosítás mellette ellene elutasítva. 15-ös mellette elfogadva. 16 mellette elfogadva. Leellenőrizzük a 16-ost. 16-os szavazását lezárom. Elutasítva. 17-es, mellette ellene, elutasítva. 18-as, mellette, ellene, elutasítva. 19 mellette, nincs itt. Egyes következik a jelentéstevőtől mellette, ellene elfogadva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást az első, az egyes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 23-as, Agnew, mellette, ellene, elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os köztinger mellette ellene, elutasítva, de leellenőrizzük a 26-ost. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es. Huszonnyolcas, javítja magát az elnök, mellette, ellene, elutasítva. 29-es, mellette, ellene. Leellenőrizzük. Következik a 9-es módosítás, illetve a 29-es. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-as mellette ellene elutasítva. 31 mellette ellene elutasítva. 32 mellette ellene elutasítva. A 32-est leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as mellette. Elfogadva. 34. 35-ös következik mellette. Elfogadva. 36 mellette elfogadva, 37 mellette elfogadva, 39, Desz jár mellette, ellene, Desz úr, az önmódosításáról van szó, 39-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosítás. Mellette. 40-es. Mellette. elnézést, a 41, 41-es következik, mellette, ellene. Akkor a 41-est leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 42 mellette, Elfogadva. Most következik a hármas. A hármas ö, kompromisszum, megnyitom, lezárom a szavazást. Negyvenhatos köztinger. Elnézést, javítja magát az elnök. 49-es mellette, ellene, leellenőrizzük. 49-es leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva négyes kompromisszum, négyes kompromisszum, lezárom a szavazást, következik az 55-ös, mellette, ellene, elutasítva. 56, mellette, ellene, Elutasítva. 57-es mellette, ellene, elutasítva. 59 mellette, ellene, elutasítva. 60-as mellette, ellene, elutasítva. Ötös kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 62-es. 62-es mellette, ellene, elfogadva. Most következik a teljes módosítás. A módosított formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönjük szépen, és gratulálunk. Szeretne esetleg hozzászólni? Csak annyit szerettem volna mondani, hogy még egyszer köszönöm a munkát, és reméljük, hogy az MV-ben is jól megy majd le ez az anyag. Köszönöm szépen, én is ugyanezt szeretném kérni öntől, amit az előző jelentéstevőktől, hogy két-három oldalban össze tudná-e foglalni a dokumentumot, hogy aztán ezt fel tudjuk használni a választókkal való találkozóinkon is. Köszönöm szépen Caputo úrnak, és következik a következő napi rendi pontunk. Santosa, Santos jelentés ultraperiférikus régiók, tehát legkülső régiók, ez egyébként is az ő szakterülete, tehát ő nagyon sokszor szokott erről a témáról beszélni, és gondolom most is fel akar szólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudtam, hogy most megkaphatom majd a szót, de azért örülök neki, köszönöm szépen az Európai Unióról szóló szerződés egyik fontos cikkeiről van szó, amely a legkülső területek kohéziójáról szól. A Regi Szakbizottság, az Illetékes Szakbizottság, ez egy nagyon jó jelentés. Szerettem volna megköszönni a titkárság munkáját, mindkét szakbizottság titkárságáit. Köszönöm szépen a támogatást, és köszönöm mindenkinek, a hozzájárulást a munkához, különösen az árnyék jelentéstevőknek köszönöm, és ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, akkor most kezdjük a szavazást. Dantán úr hét módosítójával kezdjük. Szavazhatunk ezekről blogban 1-től 7-ig? Szavazhatunk ezekről blogban? Senkinek nincs ellenvetése, de mégis? Szenre asszony? Jelezte, hogy ellenvetéssel él, jó, akkor egyenként egyes módosító, mellette. Köszönöm szépen. Kettő, mellette. Köszönöm szépen, hatos, bocsánat, javítja magát az elnök, hármas, mellette, elfogadva, négyes, mellette, elfogadva, ötös mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Hatos mellette. Elfogadva, hetes mellette. Elfogadva. Tízes. Ribeiro kitámogatja, elfogadva. Nyolcas. Ki támogatja a nyolcast? Kérem, emeljék fel a kezüket. Ki ellenzi? Elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene. Ellenőrizzük. Tizenhármas. Elnézés, tizenegyes, javítja magát az elnök. Megnyitom a szavazást a 11-esről. Kérem szavazzon. A Flanagan módosítóról van szó. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. A 13-as módosít a következő mellette. Elfogadva. 12 mellette. Elfogadva. 14-es mellette, ellene, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, elfogadva. 16-os, ellenőrizzük a 15-öst először, ellenőrizzük, 15-ös módosító. Lezárom a szavazást. Poprawka 16. Kto jest... Elfogadva 16-os módosító mellette. 16-os. Elfogadva. 17-es mellette. Kérem a kollégákat, hogy emeljék fel a kezüket, hogy világos legyen az eredmény. Elfogadtuk. Különösen a koordinátorokat kérném, hogy jelezzék világosan, hogy mellette vagy ellene szavaznak. 19 mellette, ellene, elutasítva. 20-as mellette, elfogadva. 22 mellette, elfogadva. 21. A 21 okafogyottá vált. A kompromisszum Megnyitom a szavazást az A kompromisszumról, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 23-as módosító mellette, elfogadva. 24-es, elfogadva. 25-ös mellette, elfogadtuk. B kompromisszum. Szavazzunk a B kompromisszumról. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. C kompromisszum. A szavazást megnyitom a C kompromisszummal kapcsolatban. A szavazást lezártam. Haladunk tovább. D kompromisszum. A C-t elfogadtuk, ezért most a D következik. Elektronikusan szavazunk. Ezt is elfogadtuk. E kompromisszum. A szavazást megnyitom az E kompromisszumról. A szavazást megnyitottam. Lezártam. Elfogadva. Negyvennyolcas as módosító, mellette, elfogadva. Ötvenes módosító, mellette, ellene, elutasítva. Ötvenkettes mellette, elfogadva. Ötvenhárom kitámogatja, ellene, Elutasítva. 54 mellette. Elfogadtuk. 55 mellette. Ellene. Elutasítva. 56 mellette. Ez okafogyottá vált, mondja az elnök. Úgyhogy erről nem kell szavazzunk, mert a 48-ast elfogadtuk, elnézést kér az elnök, 57-es a következő mellette, ellene, elutasítva. 58 mellette. Elfogadva. 59 mellette. Elfogadva. 60-as mellette. Elfogadva. 61 mellette. Elfogadva. Most a véleménytervezet egészéről szavazunk, módosított formájában. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. A Regi Szakbizottság 30-án vitatja meg a témát. Köszönöm mindenkinek, ez egy nagyon fontos lépés a legkülső régiók szempontjából. A programnak nagyon pozitív hatása van a vidékfejlesztésre ezeken a területeken. Nagyon szépen köszönöm. E, e, köszönöm szépen. A következő napi rendi pontot 11 órára időzítettük, de a szakértők már itt vannak, úgyhogy most csak egy nagyon rövid szünetet tartunk, 5 percig tartunk szünetet, és utána azonnal folytatjuk is az ülést, hiszen a szakértők itt vannak, és akkor előbb végzünk majd, előbb zárjuk le az ülést. Tehát 5, perc múlva folytatjuk a következő napi rendi ponttal. kwezi kumwe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

Proszę Państwa, będziemy jednak zatrzymać. Przedłużyliśmy przerwę. Nos, kedves kollégák, akkor folytatjuk az ülést. Megint mégiscsak egy kicsit hosszabb volt ez a szünet. tíz percet kaptak a kollégák. Remélem, hogy mindenki újult erővel tér vissza a terembe, és frissen, és meghallgathatjuk a szakértőnket. Már bejelentettem, ugye, hogy ma egy tanulmány bemutatását fogjuk meghallgatni. A szakbizottság bízta meg a parlamentet, hogy készítse el ezt a tanulmányt. És ebben a tanulmányban a következőkről van szó, szakpolitikai támogatás a termelékenység érdekében, vagy fenntarthatóság az Európai Unió mezőgazdaságában, úton az életképes gazdálkodás és a zöld növekedés felé. Tehát a mezőgazdasági termelés és a mezőgazdaság fenntarthatóságának kapcsolatáról szeretnénk többet megtudni. A CREA PB, ez egy mezőgazdasági tudományos tanács, olasz mezőgazdasági tudományos tanács, illetve holland szakértők együttműködésével, illetve német szakértők együttműködésével készült el ez a tanulmány. Ezt a tanulmányt a tematikus fő, a B tematikus főosztálytól rendeltük meg. Köszönjük szépen nekik a munkát. Már többször többször vettük igénybe a tudományos munkatársak munkáját. Szeretnénk néhány szót hallani az elmúlt évek produktivitásának növekedéséről, eznek hatékonyságáról, és szeretnénk megnézni, hogy ez a munka hogy tud bennünket támogatni a termelékenység növelésében a különböző termelési fázisokban. A fenntartható termelékenység témájában vannak mindenféle politikai eszközök, amelyeket megvizsgáltunk, hogy ezek mennyire fenntarthatóak. Megnéztük a fenntarthatósági kritériumokat is. Vannak itt politikai ajánlások a forráshatékonyság növelésére, a klíma, véd, klímát védő mezőgazdaság folytatására és a hozam növelésére. Ezek a kihívások hatalmasak előttünk. Annalisa Szeszának és Norbert Rinkének szeretnék, Roberto Henkének szeretnék köszönetet mondani, az Orosz Tudományos Tanács részéről. Először meghallgatjuk tehát a szakértőket, és utána megnyitom a vitát a kollégákkal. 20 percet tudok adni, meg is úsztatják egymás között, és eldönthetik, hogy ki kezdi. Összesen 20 percet tudok tehát adni. Tessék! részemről ennyi, tessék, megadom a szót. Zezel o zabranie Grazie, Presidente. Sarò solamente... Köszönöm szépen, csak én fogok prezentációt beteljeszteni. Még akkor is, hogyha Roberto Henkével együtt írtuk meg ezt a jelentést, úgyhogy ő majd inkább a kérdés-válasz részben fog segíteni nekem. Szerettem volna először is megköszönni az Európai Parlamentnek és az Agri Szakbizottságnak azt, hogy ezzel a jelentéssel megbíztak bennünket, és hogy ma meghallgatják a tanulmány eredményét. Következőképpen szeretném bemutatni a tanulmányt, a legfontosabb kérdéseket, a trendeket fogom elemezni, különböző faktorokra levezetve, és a források szempontjából is. Azután értékelni próbálom majd azokat a szagrárpolitikai agrárpolitikai eszközöket, amelyek jelenleg érvényben vannak, és néhány esettanulmányt is a fenntartható intenzifikációval kapcsolatban bemutatnék. Ahogyan ön is elmondta, ennek a tanulmánynak az a célja, hogy a faktorokat ellenőrizzük, elemezzük, annak érdekében, hogy lássuk, hogy hogyan lehet a zöld növekedést, vagy a fenntartható intenzifikációt támogatni. Az egyik alapvetés az volt, hogy a nem csak az európai közös agrárpolitika, hanem strukturális faktorok és általában olyan nemzeti és közösségi politikák hatnak a termelékenységre és a fenntarthatóságra. Egy keretet alkalmaztunk a termelékenység elemezésére, tehát megpróbáltuk felosztani a termelékenységet, illetve a bevont termőterület mértékét vagy mennyiségét, nagyságát is. Egyrészt a faktorok, tehát a technikai előrelépés, a minőségi szempontok járulnak hozzá a termelékenység növekedéséhez, vagy az input növelése járulhat még hozzá. Tehát van itt egy technikai hatás, egy intenzifikációs hatás, és ez a fajta felosztás azért is lehet érdekes, mert ezen keresztül láthatjuk azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a különböző politikákhoz. Az első esetben a kutatáspolitikához, aztán az árverseny kérdése merül fel a második esetben. Ebben a munkában most nem fogunk beszélni sem a versenyképesség, sem az árak kérdéséről, még akkor sem, hogyha egyértelmű az, hogy ez is nagyon fontos a mezőgazdasági dinamikák alakulása szempontjából. Ezen a táblázaton azt láthatjuk, hogy itt van egy kék vonal, amely hosszú távon vizsgálja a termelékenység növekedését. Azt látjuk, hogy alapvetően pozitív maradt a növekedés, de mégiscsak csökkenő tendenciát mutat. Ez azért van így, mert ugye itt a lila részt nézve a hektáronkénti input csökkenésével magyarázhatók, és ugyanakkor a teljes produktivitás növekedett ami ugye a világos kék diagram. A piros viszont azt mutatja, hogy mekkora a termőterület, a bevont termőterület mennyisége. Először csökkenő, aztán növekedő tendenciát mutat. Az első három év, évtizedben zölden láthatjuk azt, hogy növekedett az öntözéses művelés területe, azután pedig csökkenő tendenciát mutat. Hogyha országról országra megvizsgáljuk a helyzetet, akkor azért nagyon más eredményeket kapunk, mert itt egy európai szintű átlagot látunk, és nem mutatja azt a fajta diverzitást, amely jellemzi az országok összességét. Itt azt láthatjuk, hogy mi történt az elmúlt 15 évben Európa szerte, különböző területeken. Itt vannak az északi országok először, aztán a déli országok, az átmeneti országok, amelyek tulajdonképpen Kelet-Európát mutatják, tehát az utolsó bővítést. Miközben mm, Észak-Európában állandóan növekedett a teljes termelékenység, és ezt főként a termelékenység növekedésének tudhatjuk be. Dél-Európában ez máshogy néz ki, itt negatív a növekedés, még akkor is, hogyha a faktorok produktivitása növekedett, tehát az innováció, de ez nem volt elégséges ahhoz, hogy ellensúlyozni lehessen a földek kiesését. A narancsárga pedig azt mutatja, hogy hogyan csökkent a hektáronkénti input mennyisége. Kelet-Európában nagyon negatív tendenciákat láthatunk az össztermelékenység szempontjából, mert mind a bevont termőterületek, mind a faktorok növekedését nem követte a termelékenység növekedése. Megpróbáltunk okokozati kapcsolatot kialakítani különböző variánsokkal kapcsolatban, mind a fenn felhasznált természetes erőforrásokra kivetítve, mint pedig strukturális vagy politikai jellegű elemekre levetítve. Ezeket majd most részletesen meg is vizsgáljuk. Ebben a, ezen a grafikonon, ez nagyon bonyolult, de azt láthatjuk, hogy hogyan növekedik a termelékenység, és ennek mi a viszonyulása a széndiokszid kép, mm, kibocsátáshoz, tehát ez tulajdonképpen az emissziós görbék ellenkezője. Az első részben, tehát jobb oldalon, a grafikon felső részén Láthatjuk Hollandiát, Németországot, Hollandiát, Lengyelországot, Bulgáriát, Dániát, ahol növekedett a termelékenység, és ugyanakkor csökkent a kibocsátás is. Ezek azok az országok, ahol az intenzifikáció fenntartható módon valósult meg. A másik oldalon, szintén fönt, de bal oldalon. Látjuk Olaszországot, Magyarországot, Csehországot, Svédországot, ahol ugyan csökkent a kibocsátás, egy egységre jutó kibocsátás, de ugyanakkor csökkent a termelékenység is. Tehát itt a fenntarthatóság és a termelékenység egymást kiegészítette, illetve kioltotta. Ezen a grafikonon látjuk az abszolút értékeket, és ez azt is mutatja, hogy hogy néz ki a széndiokszid kibocsátás. Persze nagyon más európai szinten a kiindulási érték. Itt viszont azt láthatjuk, hogy hogyan alakul a termelékenység növekedése, és az úgynevezett nitrogén többlet hogyan viszonyulnak egymáshoz. Itt jobb oldalon Hollandia, Dánia, Németország olyan helyzetben vannak, hogy a növekedett a termelékenység, és ugyanak akkor csökkent a nitrogén intenzitás is, tehát itt mind a két szempontból jó irányba indultak el a dolgok. De például Ausztria, Bulgária, Lengyelország esetében ugyan növekedett a termelékenység, de a hozzákötött nitrogén is. Tehát itt megint csak azt látjuk, hogy hogy néz ki hektáronként levetítve a nitrogén mérleg. Itt 2002-2004, illetve 2012 és 2014 közötti időszakokra vonatkoztatva néztük meg az abszolút értékeket. Úgyhogy ez különböző prioritásokat vet fel tagállami szinten. Megpróbáltuk összhangba állítani vagy egymáshoz viszonyítani a fenntarthatóságot a termelékenységgel, és ezt olyan ö, variánsok alapján próbáltuk megtenni, amelyek a mezőgazdaság strukturális megközelítéséből adódnak. Nézzük most a ráfordított költségeket abszolút értékben, azt láthatjuk, hogy hogyan csökkent Dániában, Portugáliában, Olaszországban és Görögországban ez az arány, de Kelet-Európában például növekedett, vagy Svédországban is. De ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy nagyon különböző értéket mutatnak az egyes országokra levetített számok. Például a zöld engedélyek száma az elmúlt tíz évben nagyon nagy mértékben megnövekedett, főként a víz alkalmazása és a hulladékkezelés tekintetében számolhatunk be előnyökről. Nagyon különbözőek egyébként a különböző tagállamokban a kutatásfejlesztési programok és az ehhez kapcsolódó adókönnyítések. Vannak olyan országok, ahol erőteljesebb az ösztönzés, a támogatás, például Franciaországban a KKV-k elég jól tudnak innovációs alapokhoz jutni, Hollandiában és az Egyesült Királyságban szintén, Franciaországban és Hollandiában a fiatal gazdákat és a startupokat külön támogatásban részesítik. Más különbségek mutatkoznak a környezetvédelmi politikák szempontjából is, tehát a piaci eszközökre hívnám itt fel a figyelmet. Ezt nem igazán alkalmazzák a mezőgazdaságban, egész egyszerűen azért, mert nagyon nehéz meghatározni a szennyezőt, de azért sok országban erőgé erőteljes vita folyik erről, és a nemzeti terveket megpróbálják megvalósítani. Ez a 128 per 2009-es irányelvre vezethető vissza. A növényvédő vagy rovarírtó szerek kivetett adóra vonatkozik ez, ez bizonyos országokban már alkalmazzák. Vannak olyan országok is, ahol nem piaci, hanem jogalkotási eszközökkel lépnek közbe, és megint csak nagyon különböző képet mutatnak az európai országok. Itt van például Loa Grönel Franciaországban, vagy az Origin Green program Írországban, vagy pedig a Dán zöld növekedési stratégia, amelynek a fő célja az, hogy a gazdák maradjanak vidéken. Hollandiában különleges, specifikus intézkedéseket alkottak a növényvédőszerek tekintetében is. A jelentésben arra is felhívjuk a figyelmet, hogy más variánsok, mint például a gazdák átlag életkora, illetve képzettségi szintje is mennyire különböző lehet országról országra haladva. Nem gondolom, hogy itt túl jól látszana mindez, de majd aki elolvassa, az majd látja ezt a tanulmányból, de hogyha együtt olvassuk ezeket az adatokat, akkor az látszik, hogy nagyon különbözőek lehetnek az értékek, generációs megújulás, tréning, vagy szakképzés, és így tovább. Ezek mind olyan intézkedések, amelyek az innováció alkalmazására ösztönöznek. Itt egy első országcsoportot állapítottunk meg, Dánia, Hollandia, Németország szereplésével, amelyekben az output növekedett, és ezt az is magyarázza, hogy növekszik a produktivitás, és ugyanakkor csökkentek mind a nitrogén, mind a széndiokszid kibocsátási szintek. Megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy mivel indokolható mindez, hát egyrészt a kutatásfejlesztésbe való befektetés, a gazdák életkorának csökkenése és más gazdasági ösztönző programok bevetése, amelyek az input szinten hathatnak. Egy második országcsoport Európa déli és keleti részére vonatkozik, ahol a növekedés nem volt megfelelő, a termelékenység növekedése nem tudta kompenzálni a termelésből kivont földek mértékét, és ott megint csak megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy mi lehetett a fiaskó oka. Itt tehát a következő a végkövetkeztetéseket vontuk le. Először is vannak olyan országok, ahol azért működik a dolog a fenntartható intenzifikáció szintjén, és a politikák többsége a kapon felül is továbbra is hatással van ezekre a trendekre, európai szinten épp úgy, mint helyi szinten, és ez egy fontos faktor lehet abban, hogy miért ennyire sikeresek ezek az országok a zöld növekedés területén. Nézzük meg a kap értékelését. Röviden meg fogunk vizsgálni néhány eszközt. Először az általános reformokra gondolok, és azután, ahogyan kérték is tőlünk, két eszközt fogunk megvizsgálni, a Viable Production és az innovációs partnerségek. Ezen a grafikonon az előző adatokat alkalmaztuk még egyszer, tehát fent látjuk azt, hogy hogy néz ki a mezőgazdasági termelés, alul pedig a föld és különböző faktorok, termelékenység és üvegházhatású gázokra vonatkozó adatokat hasonlítjuk össze. Azt láthatjuk, hogy szép lassan a növekedés, ami egyébként eléggé stabil, széttart egyre inkább az egyik kulcsfontosságú faktortól, a fenntarthatóságra gondolva. Ez itt ugye a üvegházhatású gázok kibocsátása. Tehát eh, itt mindenképpen azt gondolhatjuk, hogy a különböző kapreformok azért választ adtak arra a célra, hogy hogyan érdemes eh, növelni a termelékenységet fenntartható formában. Most emellett eh, Észak-Európában, ez nem látszik egyébként a grafikonon, mert ez egy agregált adatot tartalmaz, tehát ott eléggé stabil maradt az output, mégis Dél-Európában három különböző korszakra oszthatjuk ezt az időszakot. Az első időszak a megserri időszak. Itt a Fisher reformig tartó időszakot vizsgáltuk, mind a termelékenység növekedésében, mind az inputok alkalmazásának csökkenésében láthattunk érdekes összefüggéseket. A health check után viszont állandóan növekedett a termelékenység, és csökkent a károsanyag kibocsátás, tehát itt egy kicsit konfúz ez a az adat főként Kelet-Európára vonatkoztatva, de azért mégiscsak tudunk vele dolgozni. És azt láthattuk, hogy át tudtunk állni olyan eszközökre, amelyek egy mindenki számára elfogadható vagy nyerő pozíciót valósítanak meg. A viable production esetében ez egy fontos célja ugye a európai mezőgazdasági politikának, és ezen belül megpróbáltunk olyan nemzeti stratégiákat alkalmazni, amelyek Olaszország esetében mutatják a helyzetet a zöldséggyümölcs ágazatban. Nos, itt az volt a fő cél, hogy növeljük a piaci potenciált, a gazdaszervezeteknek a bevonásával, és annak érdekében, hogy fenntartható legyen a termelés gazdasági szempontból is. Itt a monitorozás adatait alkalmaztuk, és teljesen világosan kiderült az, hogy itt jó úton haladunk, a fenntartható fejlődés és területén is, Sőt, be tudtuk bizonyítani azt is, hogy a legtöbb beruházás célja, hogy a minőséget növeljük, ez Észak-Kelet-Európá, Olaszországban 78%-át teszi ki a bevont termőterületeknek. Vagyis azt is láthattuk, hogy abszolút értékben növekedést tapasztalhatunk, négy különböző minőségi termelés, termelésben, mint az integrált, illetve a bio, illetve a címkézés területén is. Láthattuk, hogy melyek lehetnek a gyenge pontok, és ezt meg is próbáltuk kiaknázni. az innovációra, a nemzetközi ö, eszközökre, a különböző ö, gazdaszervezetek vezetőinek tartott képzéseken keresztül lehet mindezt megtenni. És természetesen az eljárások, tehát az adminisztráció csökkentése vagy egyszerűsítése mellett. Egy másik ajánlást is megfogalmaztunk, amely nem közvetlenül vonatkozik a kapra, hanem más politikákra is. Arra gondolok, hogy hogyan néz ki az intenzifikáció, a visszaélés, visszaszorítása a mezőgazdaság, illetve élelmiszeripari területen. Mindezt az Európai Bizottságnak dolgozó magas szintű munkacsoport bevonásával tettük meg. Egy másik eszköz, amelyet monitoroztunk, az Európai Partnerség az innovációért volt. Ebben az esetben még nagyon az elején vagyunk ennek a folyamatnak, tehát Egyelőre még csak a programozás elején tartunk, és minden bizonyal kimondhatjuk azt, hogy nagyon sok országból igen pozitív visszajelzéseket kaptunk, mennyiségi szempontból legalábbis mindenképpen. Rávilágított mindez néhány gyenge pontra, mind tagállami, mint pedig közösségi szempontból. Először is azt gondolom, hogy a fókusz csoportok munkája a stratégiai kérdésekben, az innováció és a kutatás területén nem volt kellőképpen elterjedt. Emellett több oldalról is láthattuk azt, hogy olyan programokra van szükség, amelyek túlmutatnak a tagállami vagy regionális határokon, hogy ne kettőzzük meg a kutatási erőfeszítéseket. Tagállami szinten megint csak az overlapping, az egymást lefedő programok megakadályozása volt a cél, és egy másik fontos faktor volt az is, hogy tovább kell ösztönözni, főként a befektetett idő szempontjából a partnerségeket, hiszen a gazdák nagyon sok időt fordítanak ezekre. Aztán az innovációs brókerek olyan figurák, akik a gazdák igényeit kutatási célok megfogalmazásában teljesítik ki. És végül politikai szempontból összefoglalva az elhangzottakat, azt gondolom, hogy voltak változások a közös agrárpolitika területén, Ezeknek a reformoknak nagy hatása volt, de mégsem akkora, mint amekkorát vártunk, és azért is volt ez így, mert nagyon sok kivételes helyzet, illetve derogáció lett megengedve, emiatt aztán nagyon rugalmas, nagyon nagy rugalmasságot kaptak a tagállamok a reform implementációja területén. De egyébként utalunk más jelentésekben is, amelyeket itt a parlamentben már megvitattunk. Nagyon sok tagállamban nem tudták kihasználni azt a rugalmasságot, amelyet megengedtek nekik a reform hatásának növelése érdekében. az innovációra gondolok, illetve a megvalósítható termelésre. Az új technológiák hatása mindenképpen pozitív ebben az értelemben, hiszen ezek segíthetik a remote sensing, a precíziós mezőgazdaság vagy a robotika olyan fontos technológiák, amelyek a fenntarthatóság irányába fogják elmozdítani a mezőgazdasági ágazatot. Ugyanakkor az administratív helyzet bonyolultsága miatt elképzelhető, hogy csökkennek, csökken a hajlandósága a gazdák részéről, hogy részt vegyenek ebben a programban. Egy nagyon komplikált diagramról van itt szó, nem is fogom ezt most részletesen elmagyarázni, de mégis miről szól ez? A fenntarthatóság és az intenzifikáció kéz a kézben haladásához van szükség, erre van szükség, ahhoz, hogy az integráció megvalósuljon regionális szinten. Ezek a különböző megközelítések egymás mellett élhetnek az egységes stratégiában, de ugyanakkor olyan esettanulmányokat is végeztünk, őt egyébként szerepel is a jelentésben, a víz hatékony felhasználására gondolok, a innovatív technológiák alkalmazására egy bizonyos olasz régióban, ezen keresztül mutattuk ezt be. Aztán egy sikertörténetet a biogazdaság területéről, Hollandiában is volt két esettanulmányunk, az egyik a tejágazatban a robotok alkalmazása, a másik pedig a szántóföldekre vonatkozik, és az utolsó a precíziós mezőgazdaságra egy német példa, illetve a fenntartható ökoszisztémákkal való összefüggése. Mit is mutatnak ezek az esettanulmányok? Azt mondják, amit egyébként már az agregált adatokból is láthattunk. A kutatásfejlesztés, az innováció és a jobb igazgatás, kezelés hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fenntarthatóság és a, növ- és a termélékenység együtt növekedhessenek, tehát nem kelljen az egyiket a másik rovására erősíteni. Ilyen értelemben a gazdák a fenntartható gazdálkodási gyakorlatot fogják, akkor fogják követni, hogyha támogató a politikai környezet, vagy a jogszabályi háttér, és ez pedig azt jelenti, hogy koherensek legyenek a különböző eszközök. A gazdák általában nem szeretik a kockázatokat, és a döntéseik során nem feltétlenül veszik figyelembe a, a környezetvédelmi szempontokat. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, nagyobb tudásra van szükség, ez rendkívül fontos, és ezekből a pozitív körökből, vagy példákból azt láthatjuk, hogy itt alapvetően közös megközelítésekre van szükség, és egy pozitív klíma kialakítására, amely az innovációt támogatja, a fenntarthatóságot támogatja. Az inkluzív irányítás, illetve a megfelelő eszközök alkalmazása kulcsfontosságúak, fontosságúak, a helyi szintű kezdeményezések sikerében. És végül a beruházások témája. A, a fenntartható intenzifikáció területén beruházásokra van szükség. Erre mind céges szinten az új technológiák bevezetése szempontjából van szükség, mind pedig infrastruktúrális szinten, amikor is a helyi ö, szintű ö, termőföld felhasználásra gondolunk. És végül néhány ajánlást fogalmaznánk meg. A fenntartható ö, intenzifikáció, illetve a zöld növekedés nem fő célja a kapnak, de elképzelhető, hogy erre lenne egyébként szükség mert így jobban célzott eszközöket lehetne kialakítani. Rendkívül fontos az is, hogy integráljuk a célokat és az eszközöket a fenntartható intenzifikáció céljából, és ezen keresztül egy mindenki számára nyerő helyzete, helyzet álljon elő. A fenntarthatóság és a termelékenység egymással nem, egymást nem zárják ki. A mi ö, elemzéseink mind agregált szinten, mind mikro szinten bebizonyították azt, hogy ez igenis is lehetséges, de a hatékonyság érdekében egyszerűsítésre van szükség, és jobb kommunikációra. A jobb kommunikáció mind a célkitűzések tekintetében értendő, mint pedig a kutatási eredmények felhasználásában. Úgyhogy ezekre vonatkoztatva jobb párbeszédet szeretnénk a tudományvilág, a politika, a gazdák között és a technológiát előállító ipar között a körforgásos mezőgazdaság, a következő években kulcsfontosságúvá válik a zöld növekedés elterjedése érdekében, és ezen a területen is szeretnénk felhívni a figyelmet a közös agrárpolitika jövőbeli céljainak jobb, jobban célzott meghatározására. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ezen az utolsó szlájdon szerepelnek azoknak a nevei, akik részt vettek az előadás előkészítésében. Jó magam és Roberto Henke a Gazdasági Elemzőintézetnél dolgozunk, de a Wageningeni Economic Research Intézet, valamint a CALF, egy német kutatóintézet is részt vettek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a rengeteg információt. Egy kicsit több időt adtunk, mint ahogy azt eh, említettük eh, az elején, de nagyon érdekes volt, amit eh, ön mondott, és ezért nem akartam megszakítani. Nos, tehát ezek az információk nagyon fontosak a munkánk szempontjából is. És most pedig a szokásos eljárás következik, megnyitom a vitát ki szeretne hozzászólni ehhez a rendkívül érdekes témához, előadáshoz, hiszen a jövőnkről van szó. És ezért nagyon fontos ez az eszmecsere a szakértőkkel. Még egyszer gratulálunk az előadáshoz. Nönánó úr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon sok komplex témát és egymástól függő, egymással összefüggő témát vetett fel ez a tanulmány, e, tehát felmutatták, hogy mennyire egybefonódnak ezek a különböző tényezők. A kérdés az, hogy mi a fenntartható mezőgazdaság. Ami nekem megragadta a figyelmemet, az az, hogy két dolgot, két szót kapcsolnak itt össze a fenntarthatóságot és az intenzifikációt. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy határtalanul eh, intenzívvé lehet tenni a mezőgazdasági termelést úgy, hogy ez még fenntartható maradjon. A kérdéseim a következőkre vonatkoznak. Eh, a, például a kutatás mit mutat a különböző szereplők kölcsönös egymásra hatásáról. A második dolog pedig beszéltek a gyomírtószerekről, milyen hatásuk van ezek csökkentésének, itt is elég érdekes megoldások merülhetnek fel, illetve még egy kérdés, a termelékenység növelése a decoupling után, erről mit tudnak mondani. Az is igaz, hogy még elég sok új kérdés van. Például gondoltak-e már a bioüzemanyagok kérdésére? Az energia irányelv módosítása milyen hatással lehet az etanol és a biodízelre? Aztán beszéltek-e Gondoltak-e arra, hogy az bejelentett módosítások milyen hatással lesznek a vidéki életre? Várom a válaszukat. Ferenc Garcia asszony következik. Köszönöm szépen. Ön is szeretnék köszönetet mondani. Szeretnék köszönetet mondani ezért a tanulmányért. Nagyon érdekes volt az előadás. Nagy figyelemmel követtem, de egy kicsit mégis meglepett. Az, hogy egy témára nem tértek ki, amely, amely pedig fontos, a képzés és a továbbképzés, a gazdák képzése és továbbképzése. Nagyon érdekes hallani, hogy mennyire magas az átlag életkor a gazdák esetében, és mennyire ellent, ellenállnak az innovációnak eh, és a termelékenység új típusú növelésének. Hogyha ha valaki nem jól képzett fiatal gazda, akkor nem annyira proaktív, ami az újításokat illeti. Aztán készült ugye ez a tanulmány, egy kicsit azonban részletesebben bele kell menni az eredményekbe, ez az én személyes véleményem. Azt gondolom, hogy hogy ezek a köztes reformok, köztes beszámolók, eh, például két pénzügyi ciklus között, ez nagy eh, bizonytalansághoz vezet. Eh, korábban a gazdák 7 éves stabil finanszírozási időszakkal számolhattak, amikor is a feltételek nem változtak most meg, a kifizetési időszak közepén változnak meg a feltételek. Ez nagyon fontos tudni, Hogyha egy gazdai gazdaságot szeretne fölépíteni, egy üzleti modellt alkalmazni, akkor kiszámíthatónak kell lennie a rendszernek. arra is szerettem volna választ kapni, hogy vannak-e már ennek, van-e már ennek hatása. A gazdák innovációs és beruházási visszakozásának milyen hatása van. Köszönöm szépen, elnök úr. Van itt egy kivételes mezőgazdasági modell, a francia mezőgazdasági modell, ez nagyon előre haladott. A gazdák vezetik a vállalkozásukat, nagyon legismeretesek, tiszteletben tartják a környezetet, kiválóan képzett személyek, nagyon jól ismerik a munkájukat, és azt gondolom, hogy legalább fenntartani, de javítani is lehet a termelékenységet a fenntarthatóság mellett. Ami a mezőgazdaság technikai jellegét illeti, ez, hadd mondjam el, hogy vannak olyan gazdák, akik például figyelembe veszik azt, hogy mikor, milyen a levegőnek a nedvesség tartalma a különböző növényvédőszerek alkalmazása során. És ez lehetővé teszi a gazdák számára, hogy a fitoszanitér, tehát a növényvédő szerek használata során ezeknek a káros kihatását csökkentsék, minimalizálják. Azt hiszem, hogy ebben az értelemben kell folytatni. A fenntarthatóság esetében ez mindenképpen pozitív hozzáadott érték. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hajbuch asszony következik. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az előadás. arról is beszélt, hogy a gazdák eléggé visszafogottak, nem igazán eh, kívánnak beruházni, befektetni, új technológiát alkalmazni. Aztán persze kérdés, hogy milyen a gazdaság, megt- a beruházás eh, megtérülése. Hogyha be akarok ruházni az intenzíválásba, eh, arra hogy többet termeljek, de közben a piacon nem tudom ezt a többletterményt eladni, akkor természetesen üzemgazdasági szempontból jogos, hogy visszafogott vagyok. Ami számomra nem teljesen világos, az az, hogyha intenziválásról beszélünk, intenzív termelésről beszélünk, akkor meg kellene nézni, hogy a piacon mi a helyzet, hogy adom el azt, amit többet termelek nem gondolom, hogy Európában szükség van mindenütt a többlet termelésre. Egyes esetekben a piac már túlterhelt, úgyhogy eh, itt eh, ennek sem értelme. Itt az intenzíválás nem, eh, intenzívebb ététel nem is jelent esélyt. Aztán beszélt az intenzívebb termelésről, és ezt összehasonlította a kibocsátásokkal, és arról beszélt, hogy környezetvédelmi szempontból hol tudunk eh, beavatkozni, hol tudunk jobb eredményt elérni. De mi a helyzet a talaj eh, minőségével, eh, a talaj életével, a talaj termelékenységével, a talaj erózióval? Itt van még néhány fontos indikátor, kérdezem, hogy ezeket is figyelembe vették-e. Köszönöm szépen, Bogovics úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció, ez egy nagyon jó kiinduló pont lehet a jövőbeni mezőgazdasági politika tervezi, tervezésekor. Az első első pillantásra a fenntarthatóság és az intenzíválás két különböző dolog, de hogy lehet ezeket egyszerre elérni? Új technológiák például, tehát a termelékenységet lehet erősíteni, és a fenntarthatóságot elérni. A tanulmányból ezt hallottam, mégpedig azt, hogy nagyobb tudásra, több tudásra van szükség, hogyha a jövőben fenntartható mezőgazdasági tevékenységet akarunk folytatni és hogyha a körforgásos mezőgazdaságot el akarjuk érni, hiszen a mezőgazdaság is a körforgásos gazdaság részét kellene, hogy képezze. Nagyon érdekes, nap tartottam egy dolgot ebben az tanulmányban, és ez egy nagy probléma az Európai Unióban, mégpedig A mezőgazdaságnak az észak-nyugati eh, irányba való elmozgál, elmozdulása. Eh, ön a eh, tanulmányban az outputokról beszélt, outputról beszélt, és teljesen világossá vált, hogy Észak-Európa rendkívül sikeres, itt növel, növekszik a termelékenység, és ebben eltér Dél-Európától, illetve az átmeneti országok, az, a, az átalakulóban lévő országoktól. Ezt végig kell gondolnunk. Hogyha megnézzük az intenziválást, akkor az a helyzet, hogy ez az intenziválás sokkal magasabb szinten van délen, mint mondjuk közép vagy dél északon, mint közép vagy dél-európában. Ezért a következőket kell figyelembe venni a mm, fenntartható mezőgazdaságot kell támogatnunk, az integrált gazdaságot természetesen, de ezzel egy időben meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a termelékenységet a déli, illetve a közép-kelet-európai országokban is erősítsük. Én Szlovéniából érkeztem, és ott a következőt lehet megfigyelni. Sok közös mezőgazdasági politikába tartozó intézkedés nagyon jól működik, de a termelékenység mégis drámaian csökken. És gyakran az a benyomása az embernek, hogy a hozam nem, nem a hozam a központi elem, hanem az, hogy a területeket megműveljék. Én támogatom azt, amit ön mondott, azt gondolom, hogy a precíziós mezőgazdaságot, a technológiát is erősíteni kell. Modern technológiát kell bevezetni a mezőgazdaságban, a vidéki területeken. És ezt be kell vonni a közös mezőgazdasági politikába, javítani kell a mobilitást a mezőgazdaságban, és emellett a termelékenység és a, ki, a kereslet közötti összekapcsolódást is erősíteni kell. Manapság az intelligens falvakról beszélünk például, E, ilyen típusú válaszra van szükség, hogy új gazdák jelenjenek meg a mezőgazdaságban, és a mezőgazdaságot összességében fenntarthatóbbá tegyük. Emellett az élelmiszer láncokban felmerülő problémákat is el kell kerülni, ezért támogatni kell a közvetlen értékesítést. Gratulálok a tanulmányhoz, nagyon fontos és jó válaszokat ad ez a kihívásokra, amelyeket figyelembe fogunk venni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólóknak, szeretnék köszönetet mondani a tanulmányt bemutatóknak. Azt gondolom, hogy e, ez a tanulmány rendkívül fontos, e, és nagyon jól e, végigvezetett bennünket az Európai Uniós helyzeten be, azonosított bizonyos kihívásokat, megnevezett országokat, kis országokat, nagy országokat, összehasonlított, megmutatta, hogy melyek azok, amelyek jobban előreléptek, melyek azok kevésbé. És azt láttam, hogy hatalmas különbségek vannak a tagállamok között, amelyeket ön megemlített, a nyugati, keleti, északi és déli országok között nagy különbségek vannak, és ez azt is jelenti, hogy a kap nem lehet egységes az egész Európai Unióban, hogyha eredményekre akarunk jutni. Ezek a különbségek nem csak a tagállamok között merülnek fel, hanem egy, egyes esetekben még tagállamokon belül is. Ön mondta, hogy a tagállamok nagyon sok kompetenciával rendelkeznek a mezőgazdaság területén. A jövőben talán végig kellene gondolnunk azt, hogy eh, hogyan lehetne, hogy eh, csökkenteni ezeket a kompetenciákat, hogyha közös eredményre akarunk jutni. Aztán a tanulmányban mm, nem igazán értettem, hogy az önvéleménye szerint, vagy nem derült ki számomra, hogy az önvéleménye szerint miért olyan nagyok a különbségek. A keleti országokban csökken a termelékenység, a gazdák átlag életkora egyre növekszik. Mi az oka ennek? Hiszen, a, hogyha a a, nem azonosítjuk az okokat, akkor nem fogunk eredményre jutni. Csak akkor tudunk elérni valamit, hogyha ismerjük a kiváltó okokat. Lehet, hogy a kiváltó okok szerepelnek a tanulmányban, lehet, hogy csak nem mutatta be őket. Látjuk, hogy Hollandiában, más országokban eh, hasonlóak a kiadások, a gazdák kiadásai, mint az új tagállamokban, például a balti államokban. Nálunk a mezőgazdaság a 90-es évek után kezdett fejlődni, addig teljes mértékben ignorálták, nem is létezett, míg a nyugati eh, tagállamokban hosszú évekre visszamutató hagyományok és tapasztalatok határozzák meg a mezőgazdaságot. Mi csak tíz mm, éve kezdtük el fejleszteni a mezőgazdaságot, ez nagyon rövid idő. Ön teljesen világosan azt mondta, hogy az innovációról, az innovációs partnerségről kellene gondolkodnunk, és célzott programra lenne szükség, ahol is a gazdák az innovációról több tapasztalatot, tudást szerezhetnek, például a holland, dán, svéd innovációkról. azt is látjuk, hogy hatalmas különbségek vannak a gazdák jövedelmét tekintve, a nyugati és a keleti tagállamok között akár háromszoros különbségek is lehetnek, holott a kiadások hasonlóak, ezek szintje hasonlóak, tehát keleten nem marad pénz a beruházásra. Az elmúlt években azt láttuk, hogy azokban az országokban, ahol alacsony a termelékenység és a tudás nem eléggé fejlett, ott a termelési költsége, e, árak sokkal alacsonyabbak, mint a e, hosszú hagyományokra e, visszatekintő országokban. A gazdák hatalmáról is beszélünk, erejéről is beszélünk, a nyugati országokban 70-80 százalék a szövetkezetbe tömörülési ráta, nálunk csak 10-20 százalék. Tehát a gazdáinknak nincsen erős tárgyalási hatalmuk, pozíciójuk, nem tudnak magasabb árat kitárgyalni. Aztán a szakmaközi szervezetek és fontos szerepet játszhatnának például az oktatásban, képzésben, együttműködhetnének a termelőkkel. És emellett még egy dolgot szeretnék felvetni. Néhány évvel ezelőtt a kvóták soft landingjére kerül sor. Ennek milyen hatása van a vidéki területekre? A termelékenység re és a fiatal gazdák ösztönzésére hogyha tudni szeretnénk, hogy mi fog történni tíz évben, hogyan, hogyan tudok beruházni, ha nem tudom, hogy mi lesz a jövőben, ha nincs kiszámíthatóság, ha nem tudom, hogy kifizetődik a beruházásom. Erről kellene többet beszélnünk. Azt gondolom, hogy a tanulmány kiváló struktúrával rendelkezik, talán be kellene ezt mutatni a nemzeti parlamenteknek is, hogy többen értesüljenek erről a helyzetről és a jövőbeni opciókról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Természetesen mindenkinek tudok hosszú hozzászólási időt adni, de azért nem kell túlzásba menni. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes adatok derültek ki a tanulmányból. Én két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Egyrészt levontam azt a következtetést, hogy a különböző érintett felek közötti párbeszédre nagyobb mértékben szükség van. Tehát az intézkedéseket jobban hozzá kell igazítani a célkitűzésekhez, vagyis a tudományos világ, a gazdák, a cégek és a politika közötti párbeszédre van szükség. Bizonyos felek nem jók és mások rosszak, hanem inkább arra van szükség, hogy ezt a megértést hogyan lehet közelíteni a feleket egymáshoz, és a, a megértést elősegíteni? Mi azt szeretnénk, hogyha az innováció megvalósulna, a kutatásfejlesztés rendkívül fontos szerintünk, hiszen hogyha ez a szektor nem fektet be, akkor az szerintünk problémás, de ugyanakkor a szociális értelemben visszautasítjuk az innovációt, még itt a parlamentben is. Az agrár ágazatban nincsenek beruházások és nincsen innováció, és ez bizony politikailag is értelmezhető. szerintem ez nagyon nagy problémát jelent, mert úgy gondolom, hogy a, az innováció nagyon fontos, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az újfajta helyzeteket lehessen kezelni, ezt az innovációnak a visszautasításán keresztül nem lehet megtenni. Így nem mehetünk bele a jövőbe. Tehát, hogy hogyan lehetne erősíteni a párbeszédet és az innovációt, illetve a tudományos világtól érkező javaslatokat hogyan lehet jobban alkalmazni össztársadalmi szinten és akár az agrárágazatban is. Bach képviselő, köszönöm szépen. Nem tudtam az elejétől fogva itt lenni az előadáson, és lehet, hogy az előttem szólók már feltették azt a kérdést, amit én is fel fogok tenni, illetve lehet, hogy elhangzott már a válasz is. Szerintem két szintről beszélhetünk. A tagállamokon belül a tagállamok közötti összehasonlítás történt, ha jól értem. Ugyanakkor a tagállamokon belüli folyamatokat is felmérték, ugyanakkor szerintem egy kicsit nehezen olvasható a dokumentum éppen emiatt. A pozitív előrelépés vagy a haladás a, a status quo-hoz képest, tehát hogyha a tagállamokat összehasonlítjuk, nevezetesen egyik tagállam jobban teljesít, mint egy másik, akkor ez semmit nem mond arról, hogy az idő folyamán hogyan alakultak a dolgok. Az adott tagállam tehát az elmúlt évek során változáson mentek keresztül, avagy más és más volt a kiindulási pont, és éppen ezért gondolhatjuk azt, hogy az egyik tagállam sikeresebb, vagy kevéssé sikeres a többiekhez képest. Lehet, egy kicsit bonyolultan fogalmaztam meg a mondandómat, remélem azért megérti, amit kérdezni szeretnék. Ugyanúgy ez a helyzet az iskolásoknál, a diákoknál, és kérdés, hogy mi a kiindulási pont, amikor összehasonlítok két diákot egymással? Tehát ugyanazt az időpontot veszem alapul, vagy ugyanazt a kiindulási szintet? Köszönöm szépen. Mások nem jelezték, hogy hozzászólnának. De ha megengedik, akkor magam is szeretnék feltenni néhány kérdést, és kifejezésre juttatni néhány kéteit is. A rossz minőségű talaj okozta gondok és a kevéssé fejlett régiók problémája. Olyasmi, amit beruházásokkal lehetne orvosolni. Kérdés, hogy ugyanez a beruházás, ugyanez az összeg más helyen esetleg jobb eredményeket érhet-e el. A kevésé fejlett régiókba fektetünk be azért, hogy megtartsuk az ottani lakosságot ott helyben, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogyha ezeket a régiókat kizárjuk, akkor a lakosság eltűnik, és nagyon nehéz elérni azt, hogy visz, újból visszatérjenek az emberek, és tevékenykedjenek ezeken a területeken, ez utólag nagyon költséges. Kérdés, hogy érdemes lenne-e minden egyes hektárnyi földet megművelni, használni, vagy pedig az intenzifikáció lenne a járandó út? Ez lenne az első kérdésem. A másik kérdés, ami felmerült bennem, a régebbi és az újabb tagállamok közötti összehasonlításra vonatkozik. A tagállamok, a régebbi tagállamok régebb óta profitálnak a közös agrárpolitikából. Az új tagállamokban viszont eredetileg szocialista, szocialista struktúrák léteztek, ezért ezek az országok más fejlődési útvonalat jártak be. Lehet, hogy túl hamar vezettünk be bizonyos eszközöket az összes tagállamban, hiszen a tagállamok között azért vannak különbségek, ezeket látni kell, ezek nem csak a fejlettségi szinttel függnek össze, hanem a helyi szokásokkal, az éghajlattal, a kultúrák diverzitásával. Lehet, hogy bizonyos esetekben ezek a, az eltérő adottságok befolyásolhatják a kap eszközeinek hatékonyságát. Hogyha különböző eszközöket hoznánk létre, akkor lehet, hogy ezekkel az adott régió specificitásait is figyelembe lehetne venni, miközben persze odafigyelünk arra, hogy igazságosan oszoljanak meg a támogatások, a források. Az intenzifikáció határait említették korábban, amikor fenntartható fejlődésről beszélünk, akkor különböző fenntarthatósági szinteket látunk. Mikortól kezdve mondhatjuk azt, hogy a mezőgazdasági termelés fenntartható? Mi ez a szint? Láthattuk ugyanis, hogy egy bizonyos szintű beruházás esetén trágya felhasz, műtrágya felhasználása mellett egy bizonyos fenntarthatósági szintet érünk el. Mi a helyzet a víz forrásokkal, hiszen ez egy olyan tényező, ami korlátozó jellegű lehet, korlátozó hatást gyakorolhat. Ami a talaj minőségét illeti, tudjuk, hogy vannak termékenyebb és kevéssé termékeny talajtípusok, és nemzetállami szinten kezelik ezeket a problémákat. Nem akarjuk ezt a problémát európai szinten kezelni. Vannak olyan országok, amelyek eh, elállnak azoktól a nagyarányú beruházásoktól, amelyekre szükséges lenne a talajminőség javítása érdekében. Nagyon érdekes volt az ön előadását meghallgatni, és a tanulmányt elolvasva szerintem felmerülhetnek még egyéb kérdések is. Lehet, hogy majd szeretnénk még kérdezni öntől később. Szeretnénk ugyanis az ön által közvetített információt a lehető legjobban hasznosítani. Ez mindenképpen egy nagyon jó kiinduló pont a kapjövőjéről folytatandó vitákhoz. Ma a kapott az omnibus csomag részeként áttekintettük, és összegzésképpen elmondhatjuk a következőket. Czy myśmy tym nie wprowadzili błąd rolników? 2050-ig e, növekedni fog a kereslet, van, aki akár 100%-os növekedést is emleget. De nem lehet, hogy valamiféle félreértés alakult ki a gazdák körében? Hiszen Azért vannak a növények növekedésének korlátai, mindez az output intenzitásával függ össze. A koordinátorok ülésén mindenképpen szeretném majd ezt felvetni, mert a jövő szempontjából nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság kutatói szolgálataitól, kutató, kutatással foglalkozó szolgálataitól információkat kapjunk erről is. Nem azt mondom, hogy a bizottság ma foglaljon állást ebben a kérdésben, de jó lenne, hogy az Európai Bizottság elemzést készítene erről a tanulmány alapján. Köszönöm szépen, tudom, hogy jó sok kérdést feltettem én magam is, de hát ma nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert rengeteg időnk van, ezért is beszéltem én magam is kicsit hosszasabban. Megadom most újra önnek a szót, ez nem jelenti azt persze, hogy 12 óra 30-ig beszélnie kell. Tessék. Köszönöm szépen az összes kérdést, megjegyzést, amit hallhattunk. Nem akarok most 45 percben választ adni. Nagyon röviden fogom ezt inkább megtenni. Egy olyan gondolat, amire többször is esett szó, az intenzifikációra vonatkozik. Mit jelent ez? Mi elmondtuk az elején, hogy milyen kereteket alkalmaztunk a megfigyeléseinknél. Itt nem csak a faktorok nagyobb mértékű felhasználására gondoltunk, hanem arra, hogy hogyan lehet jobban felhasználni ezeket, és úgy gondoljuk, hogy az innováció ezen a területen mutatkozhat meg a képzés, a generációs váltás, és mindazok a faktorok, amelyek az innováció alkalmazásához hozzájárulhatnak. Tehát itt nem a növényvédőszerek alkalmazásának alkalmazására gondolunk, hanem arra, hogy milyen forrásokat tudunk felhasználni. Ugye a gazdák egyrészt felhasználnak olyan forrásokat, erőforrásokat, amelyek pénzben kifejezhetők, de hát ugye a, a környezetet is használják. Vannak itt más szempontok is, a biodiverzitás indikátor például ilyen. Ezt egyébként sehol sem találtuk pozitívnak, és a termelő, termőföld diverzifikációja is ilyen. a klímaváltozásra vonatkozó politikáink szempontjából is fontos ez a prioritást képező a, ö, eszközök, és az összehasonlíthatóság is fontos szempont volt, amikor az adatokat megvizsgáltuk. A gazdák kora, illetve a végzettsége a 30. oldalon szerepel, minden országra levetítve, és Igaziból az elhangzottakat támasztják alá az adatok is. A növényvédőszerek alkalmazásának megadóztatása egy olyan eszköz, amelyet bizonyos tagállamokban alkalmaztak. Ez Dániában például, de Franciaországban is nagyon jól alkalmazták. Ezek olyan politikák, amelyeket nehéz egyébként alkalmazni, a technológiai fejlettség miatt is, hiszen a rovar, tehát a növényvédőszerek és más politikákban is nagyon nagy haladást tapasztalható, tehát itt mindig nagyon célzottan, óvatosan kell bánni ezekkel az eszközökkel. Franciaországban például olyan beruházásokra költötték ez, ebből az adónemből származó bevételeket, amelyek a gazdák életét megkönnyítik, és hozzájárulnak a mezőgazdasági ágazat növekedéséhez. Ami pedig a bioüzemanyagokat illeti, a körforgásos gazdaságról is esett szó. Európában szerencsére már nem beszélnek arról, hogy az első generációs mezőgazdasági termelést a bioüzemanyagok szolgálatába állítsák, hanem inkább a hulladékfelhasználásra gondolunk, a mezőgazdasági hulladékokra, amelyek lehetővé teszik azt, hogy növeljük a hatékonyságot. Mert ezen keresztül le is lehet zárni egy-egy forrás felhasználásának ciklusát nagyobb dialógus, párbeszéd a különböző érintett felek között, a kutatók vagy kutatóintézetek, a politika világa és a gazdák között. Én például a Fókusz csoportra utaltam, itt nagyon nagy erőfeszítések történtek, annak érdekében, hogy a legjobb döntéseket lehessen megalkotni. Brüsszelben történt meg a találkozó, és hát úgy tűnik, hogy egyelőre nincsen visszalépés, illetve ennek az erőfeszítésnek még az eredményeit nem tudtuk mérni, hiszen nem szeretnénk előről kezdeni minden, de úgy tűnik, hogy most mégis erre lesz szükség, tehát itt egy nagyobb fluiditásra van szükség a rendszerben mert nagy potenciálok rejlenek ebben. Az Európai Parlament nem olyan régen ezzel kapcsolatban egy részletes leírást kép, készített. És miután nagyon sok kérdés érkezett, hát talán Roberto is hozzászólhat a közösségi politikákhoz. Igen, néhány gondolatom nekem is van, de nagyon általános értelemben a kap reformjával kapcsolatban. Nagyon fontos azt látni, hogy állandó változások tapasztalhatóak ezen a területen, a politikában, és emiatt olyan bizonytalan a helyzete a gazdáknak. De ez az is igaz, hogy ugyanakkor bizonyos eszközök hatását így könnyebb mérni. Már most a 2020 utáni időszaknak a reformjáról beszélünk, pedig az új kap is csak néhány éve lépett életbe, tehát még igaziból nem is tudjuk, hogy az innovatívabb eszközök milyen hatással voltak a mezőgazdaság alakulására. Világosan kiderült az is, hogy nagyon diverz a helyzet Európa szerte, vagyis nagyon különbözőek lehetnek a hatások. Van integrált mezőgazdaság, és vannak nagyon marginális mezőgazdasági rendszerek is, ahol kis gazdaságok, idős gazdák jellemzik a mezőgazdaság helyzetét. Tehát itt az innovációra mindig oda kell figyelni, és azt kell megvizsgálni, hogy mindennek milyen hatása lesz a mezőgazdasági szektorban dolgozó um, vállalatokra. Ma a gazdák szerepe is nagyon különböző lehet, tehát a gazdák nem csak gazdaként tevékenykednek, tehát nem csak kimondottan a mezőgazdasági termelés a céljuk, tehát az innovációnak is ezt figyelembe kell vennie. Ezek voltak talán a legfontosabb dolgok, és azután a kap eszközeire nézve pedig azt kell látnunk, hogy a kap ma egy olyan legyező, vagy egy ilyen tárháza a, a, az eszközöknek, amelyekből válogathatnak kedvükre a különböző szereplők. Tehát itt egy hozzáadott értékről van szó. Szeretnénk, hogyha a lehető legjobban ki lehetne használni az összes rendelkezésre álló eszközt, és nem trade-offokat vagy konfliktusokat kell generálni, hanem inkább egy mindenki számára kedvező helyzeten kell munkálkodni. Köszönöm szépen! Vannak mások, akik hozzá szeretnének szólni? Esetleg további kérdések? Úgy tűnik, hogy nincsenek. Akkor lezárnám itt a mai munkát. Köszönöm szépen a meghívott vendégeknek, hogy eljöttek, és kérjük, hogy mindenkinek adják át az üdvözletünket, a többi kutatónak is. Amennyiben kérdések lesznek, akkor minden bizonyal önökhöz fogunk még fordulni, és ebben a témában is fontos az, hogy jó kutatókkal álljunk szemben, az Európai Bizottságnál is esetleg sikerül partnerekre találni. Jó lenne egy meghallgatást szervezni ebben a témában. Lehet, hogy még ez a nyár előtt nem lehetséges már, de esetleg az ősszel igen. Hogyha nincsenek további kérdések, akkor még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Úgy látom, hogy az egyéb kérdések között senki sem kíván felszólalni, úgyhogy itt most akkor le is zárnám a mai ülésünket, és a következő találkozónk Strasbourgban lesz, május 15-én, azt hiszem hétfői napom. Valószínűleg DESZ képviselőtől majd megkapom a megjegyzéseket, és el fogja mondani, hogy nem jó az, amikor Strasbourgban találkozunk, de hát sajnos szükség van erre. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen Dessz úrnak is a munkáját, és mindenkinek a munkáját, és kellemes délutánt kívánok! Sikerült végül is a munkánkat összefoglalni, úgyhogy ma délután már nem is lesz ülés. Egy trilógusra kerül majd sor 15 órakor, de ö, nem fogunk ö, Agri szakbizottsági ülést tartani ma délután. Köszönöm szépen. Köszönöm.